So, dear colleagues, good morning. Kedves kollégák, jó reggelt kívánok! Csak néhányan vagyunk ugyan. Ennek ellenére javasolnám, hogy kezdjük meg a munkát. Németül folytatom ezek után. A tizedik napi rendi pont az általános költségvetés. Morten Lökegárd az előadó. Önök is tudják, 2017. Eh, május 30-án eh, a 2018-as költségvetési tervet közé tette azóta a tagok megkapták az idevágó dokumentumokat. A titkárságnak volt egy kommentárja is a kult tagjai irányába. Eh, ezek közlik az egyes sorokat a költségvetési irányokat, amelyekben a kult felelős. Két fő része van a költségvetési eljárásnak. Egyrészt egy véleményt alkotunk, június 29-én terjesztik ezt elő, és a költségvetési módosítás önmagában Lökegárd az előadó ebben a témában, mint mondtam és a mai napon a költségvetés módosításáról ő fog beszélni, és hát reagál az említett módosításokra. Egyrészt a módosítók határidejét viszont jegyezzék meg, kérem. Itt a költségvetésünkben június 26-a 18 óra, tehát eddig tudnak előterjeszteni ilyeneket. Jövő hétfőről van szó. A koordinátorok pedig március 22-én úgy döntöttek, hogy a módosítókat angol nyelven kell előterjeszteni kísérleti projektek, pályalatok vagy előkészítő intézkedések költségvetési módosításként kell, hogy beterjesztésre kerüljenek. Most pedig megadom a szót az előadónak. Morten, köszönöm szépen. Csak néhány szót szeretnék szólni a 2018-as általános költségvetés tervezetről Tudják, mi az álláspontom ezzel kapcsolatban, véleményemet a Költségvetési Bizottság elég néhány héttel ezelőtt terjesztettem. Azóta több szakértőt, a mieinket is konzultálták ebben a témában, és szemben az előző tárgyalási körrel, amikor még nem ismertük a bizottság álláspontját, amit viszont ma megkaptunk, ahogy Trüppel asszony is elmondta, megvannak a számok. Csak kiemelném a legfontosabb kérdéseket először is. Még mindig nagyon sajnálatosnak tartjuk, hogy a költségvetésben nincs semmi további 50 millió, ami az Erasmus Plus-ra került elkülönítésre, és a 2018-2020-as több éves pénzügyi tervre. Ha az 50 milliót nem kapjuk meg, akkor 18 milliót a 2018-as költségvetésből kell valahonnan meg előteremteni, hogy az Erasmus Plus a célokat elérje. Aztán, ami az új szolidaritási testetet illeti, úgy tűnik, hogy az Erasmus Plus-tól nagyon sok pénzt vett el ennek a létrehozása, úgyhogy még mindig várjuk a választ a bizottságtól. Nagyobb tisztánlátásra van szükség ezen a téren. Természetesen üdvözöljük azt a tényt, hogy kb. 18 millió eurót ö, ö, különítettek el 2018-ra, de nem az Erasmus Plus-ból kellene ennek jönnie. Úgyhogy szeretném meghallgatni a bizottságot ebben a témában. Harmadsorban. Mivel a Kreatív Európa kulturális program és az Európa, a Europe Facility program sem kap megfelelő finanszírozást. Úgy gondoljuk, hogy a 2018-as költségvetésben 40 milliós csökkenést tapasztalunk ezen a területen. Pedig nagyon sikeresek ezek a programok. Pozitív megjegyzést üdvözöljük a további 4 milliót a Creative Europe költségvetésében, Mindazonáltal a parlament és a tanács elkötelezettségei mellett további 7 millióra van szükség az európai ö, kulturális örökség évére. Ötödik pont. A multimédiás projekt vonatkozásában biztosítani kell azt, hogy a költségvetés hatékonyan támogatja az EU-s témákat. Tehát üdvözöljük a pozitív erőfeszítéseket, hogy hosszú távú megoldásokat találjunk, de A 2018-as költségvetésben vannak azért még jelentősebben finanszírozandó területek. 2018 után is fenntarthatónak kell lennie ennek a hálózatnak. Aztán, ami a kísérleti projekteket illeti, ki kell emelni ezek értékét az EU-s kezdeményezések vonatkozásában. Vannak olyanok, amelyeket már említettem, ez nagyon jó elképzelés, főleg a fiatalok vonatkozásában, akik elgondolkodhatnak az EU-s kihívásokon. Szeretnénk, ha az Erasmus plus a továbbiakban is támogatnák. Hetedik pont. A sport is nagyon fontos számunkra főleg alapszinteken, amely megerősíti az Európai Uniós alapértékeket. Úgy gondoljuk, hogy a kultúra és a sport nagyon fontos. Nagyon örültünk, hogy 2017-ben a különleges eseményeket is finanszíroztuk a költségvetésből ezen a téren. Nagyon szeretnénk, hogyha ez a jövőben is így lenne, hogy kiemeljük az alapszintű sporttevékenységek jelentőségét. Körülbelül 3000 eseményre került sor, több mint másfél milliós részvétellel. Nagyon sokan támogatták a véleményt, amit ebben a témában készítettem. Várom az eszmecserét önökkel, és hogy előrelépjünk ezen a téren. Tényleg szükség van a gyors fellépésre, és emlékeztetnék arra, az elnök asszony is említette, hogy néhány nap múlva van a határidő a módosítók beadása a költségvetéshez. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most az árnyék jelentés készítőket kérem, hogy szóljanak hozzá, ki szeretné elkezdeni, parancsoljon. E, nie będę się powtarzać. Całą dyskusję, którą odbyliśmy wcześniej. Köszönöm szépen, nem kívánom az egész vitát megismételni, amit már lefolytattunk. Persze megtehetnénk, szerintem. Azért röviden összefoglalnám, miről is van szó. Tudjuk, hogy az Erasmus Plus számunkra kulcskérdés, itt komoly források állnak rendelkezésre, kaptunk is pénzeket, de 5 milliós csökkentést látunk. Ezt kapná az új szolidaritási alap, és az Erasmus Plus valamennyi tagállam javára válik. Mi a helyzet most az Európai Szolidaritási Testülettel, és egy nincs elegendő tapasztalatunk, adatunk ezzel kapcsolatban, és alacsony számú tagállam vesz ebben részt. Azt hiszem az Erasmus Plus fontosságát külön alá kell húznunk, ez még fontosabb, mint hónapokkal ezelőtt. A Kulturális Bizottságban egyébként azt látom, hogy nagyon visszafogottak vagyunk. Arról van szó, azok az indítványok, amiket módosítókat, amiket előterjesztünk, azok visszafogottak, amikor a forrásokról van szó illetőleg az új kezdeményezésekről van szó, és a döntéshozatalban is visszafogottak vagyunk. Amit tehát az előadó elmondott, azt ki kell emelni, rá kell mutatni. Az, az európai rádiós hálózat és korábbi projektek, az Erasmus Plus vagy például foglalkoznunk kell a műtárgyak illegális kereskedelmével, illetve a statisztikák javításával. Ez egy fontos dolog, hogy kitartsunk. Persze szerencsés volt, hogy a kulturális örökség évére még plusz 4 millió sikerült szerezni, de szeretném el kell, el kell, hogy mondjam, hogy azért nagyobb elvárásaink voltak. A, Szerencsére a Creative Europe, a Kreatív Európa megmaradt, Végül pedig az Európai Bizottság elmondta nekünk és ígéretet tett, hogy a Creative Europe a következő években, 18-ban, 19-ben többet kap majd, több forrás kap, mint a 4 millió, amiről beszéltem, hiszen erre több pénz kell, és egyáltalán látjuk ezt alátámasztva a dokumentumban, amiről most beszélünk ügyelnünk kell arra, hogy a Creative Europe kiegészítő eszközei megjelenjenek, ami pedig az Erasmus Plus-ban megjelenik többletforrásként, az olyan magas legyen, amennyire ígéretet tettek, mondjuk egy egyéves csúszással esetleg, amit el tudunk fogadni. Köszönöm szépen, a Morgánó. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Köszönet az előadónak a beszámolóját egyes kérdésekről, ugyanis így egyértelműen látjuk, hogy hogyan kell kezelnünk a költségvetés egyes kérdéseit, főleg a kultúra, illetve a, a fiatalok oktatása terén. Önök is tudják, hogy általában eléggé alacsonyan finanszírozzák ezeket a programokat. Ez azonban azért van, mert eleve ala, alul finanszírozott, főleg az Európa, a Kreatív Európa és az, e, az Állampolgárok Európája programok. Én úgy gondolom, hogy az egyik módja ezen probléma megoldásának, hogy tényleg saját forrásokat biztosítsunk ezek számára az európai költségvetésből. Bizottságunk már elmondta véleményét arról, hogy a szolidaritási testület finanszírozásával mi a helyzet. Tegnap, amikor jóvá hagytuk a kultúra, az ifjúság oktatása terén a többéves pénzügyi keret középtávú programját, elmondtuk véleményünket. Azonban, ami az Erasmus Plus-t illeti, nem látható, az az 50 millió plusz, amit ígéretben megkaptunk. Ez eléggé aggasztó. A szolidaritási testületnél megint csak problémás, mert hogy az Erasmus pluszból kell majd finanszírozni. Úgyhogy ez az 50 millió, aminek ott kellene lennie pillanatnyilag, nincs ott. Ami a költségvetést illeti meg kell jegyeznünk, hogy az Erasmus Plus vonatkozásában hiányzik ez az 50 millió. Ezért aztán pontosan az Erasmus Plus szenvedi meg ennek a kárát, és a fiatalok. Ha az Európai Unió több alkalommal, több fórumon már nyilatkozott arról, hogy a fiatalokat támogatni kell, legalább a programozás első szakaszában meghatározott szinteket kellene biztosítani a fiatalok számára elkülönített programok finanszírozásához. A bizottságunk pontosan módosító keretében kell, hogy értékelje ebből a szempontból a költségvetést, hiszen nem került olyan központi helyre a fiatalok kérdése, hogy kellett volna. Minden esetre nagyon köszönöm a jelentés készítőnek a munkát. Köszönjük szépen, Magánó úr. A zöldek sedójaként most én szólok, amit szeretnék kiemelni, és ami nyilván mindenki számára ismert, hogy az alul finanszírozottság jellemző a Europe for Criticism, Creative Europe és az Erasmus programjainkban, tehát a fő, fő programjainkban, nem elegendő a kísérlet arra, hogy itt több pénzt kapjunk. Nyilván az lenne a legjobb, hogyha minél több fiatal tudnánk bevonni a programokba, úgyhogy ez a kiegészítő 50 millió, ez nagyon fontos, hogy realizálásra kerüljön, és azt gondolom, hogy ez lesz kulturális szakbizottságként a közös álláspontunk. A szolidaritási testülettel kapcsolatban bizonyára emlékeznek, hogy elég skeptikus voltam, hogy ezt hogy lehet finanszírozni, és el akartuk kerülni, hogy az Erasmus Plusból jöjjön ez a pénz. Most viszont azt hallottuk a bizottságtól, hogy az önkéntes szolgálatra csatornáznának át pénzt, és az új szolidaritási testület kapná ezt a pénzt. Más programokból pedig az a, a szolidaritási testületbe csatornázanak át pénzt. Mindkét dolog tulajdonképpen rendben van. 86 millió lenne tulajdonképpen a friss pénz, de ez lehetne több is, hiszen hogyha többet szeretnénk, akkor nyilván ezt több kiegészítő pénzzel, friss pénzzel tudnánk elérni. Tehát ezért kéne fölhívni a tagállamoknak a figyelmét, hogy a nem allokált marzsinokból, marzsokból ö, csatornázanak át pénzeket. El tudnám fogadni azt is, hogy az Európai Önkéntes Szolgálattól a szolidárisági testületbe mm, helyezünk át pénzt, de semmilyen más pénz nem lenne ildomos és célszerű ide át ütemezni. Egyfajta biztosítékra lenne szükségünk, és biztos mindenkinek jó lenne, hogyha egyértelművé tennénk, hogy mik az elképzeléseink és az elvárásaink. A kulturális örökséggel kapcsolatban, a multimédiával kapcsolatban, a magas szintű újságírással kapcsolatosan lesznek kísérleti projektek, ez szerintem egy jó politikai húzás, és támogatjuk az Euronet Plus-szal kapcsolatos elképzeléseit is, főleg, hogyha ennek a költségvetését növelnénk. A sport és az alulról növekvő kinövő kezdeményezett mozga, mozgalmakkal kapcsolatban ezeknek is megfelelő hátteret kell biztosítani, főleg, hogyha migránsokról, bevándorlókról van szó, és persze nagy kihívás a kultúrát és a sportot kombinálni, de egyetértek azzal, amit elmondott ezzel kapcsolatban. Helyesnek tartom azt is, hogy mielőtt az egész MFF-ről elindul a vita, nagyon egyértelmű üzeneteket közvetítsünk 2018-ra a költségvetésre vonatkozóan, mert ezek a programok, amelyekért mi felelünk, tényleg nagyon fontosak, ezek elérhetőek a polgárok számára és az egész Európai Unió elfogadottságát is növeli, sőt a szellemiségét is jobban láthatóvá teszi, ez egész Európai Unió fejlődését, ugye a, a sport, a, az oktatás, a kultúra és az egész média mint olyan is elősegítheti. Most pedig Koszta képviselő kap szót. Grazie, ringrazio molto relatore is. Köszönöm. Köszönöm az árnyék jelentéskészítőknek a végzett munkát. Az utolsó gondolatból indulnék ki, amit Trupel elnök asszony mondott. Nagyon fontos a parlament és a kulturális bizottság üzenete. A parlament nagyon sokszor mondta el, hogy több forrást kell biztosítani a kultúrára, a fiatalokra, például a szolidaritási, alapat, a szolidaritási testület vonatkozásában ma. Tehát ezt az erőteljes üzenetet kell közvetítenünk. Ott van az 50 milliós hiány, és ugye vártuk, hogy a Brexit-tel kapcsolatos információt megkapjuk, úgyhogy most már legalábbis nominálisan az Erasmus Plus fejezethez odarendelték ezt a pénzt. Mindenképpen egyetértek azzal, hogy ugye az Erasmusból vették el ezt az 50 milliót, pedig először külön új pénzt ígértek. Nagyon fontos, hogy az Erasmus számára biztosítsuk a megfelelő forrásokat. Az Európa, a Kreatív Európa program is rendkívül fontos, ami a kulturális programhoz tartozik, és ami tényleg ö, ö, csak 12%-os siker ö, százalékot tudott elérni, hát ez eléggé nagy bumeránként hatott ránk. Van még egy olyan pénzügyi eszköz is, amit csak az idén használtunk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a különböző frakciók is tudják, hogy szükség van további forrásokra. A Kreatív Európa nagyon fontos, 2017-ben 1 milliót kaptunk, 2018-ban 3-at. A többi alap 4 milliót kapott, de más programokból átirányítva. Nagyon fontos, hogy a kísérleti programokra meglegyenek a megfelelő elkülönített pénzek a jövő érdekében. Köszönöm. Like to give the floor to the commission. Az Európai Bizottságnak adom meg a szót, parancsoljanak. -e. Köszönöm, tisztelt, köszönöm, tisztelt elnök asszony. Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők! Egy-két dolgot szeretnék tisztázni, de először is nagyon köszönjük az állandó támogatást, amit a szakbizottságtól kapunk a különböző programok és a javaslatok vonatkozásában. Csak talán a költségvetés kielegítést kellene tisztáznom a több éves pénzügyi keret vonatkozásában. Az 50 millió, illetve 100 millió az Erasmus Plus vonatkozásában, már 50-et 2017-ben tudtunk biztosítani, az 50 millió fennmaradó összeg pedig az el, elkövetkezendő évekre oszlik el. Ez a 2018-as költségvetési javaslatban került feltüntetésre. Azt hiszem, hogy a döntés az hétfőn vagy kedden született csak meg a Brexit témájában a választások során az Egyesült Királyságban. Úgyhogy most módosítjuk a költségvetési főigazgatóságnál a különböző költségvetési tételeket és a programokra vonatkozó összegeket, amelyeket a felülvizsgálat során át kell alakítanunk. És 2018-ra nagy valószínűséggel a Kutatás Bizottság megkapja az 50 milliót annak érdekében, hogy ugye aztán biztosíthassuk a további növekedést 2018-tól kezdve, ahogy ezt ígértük. Úgyhogy a rendelkezésre álló mázsokat fel fogjuk használni a több éves pénzügyi kereten belül a különböző programokra. Ez elvileg több évre terjed ki, jobb megoldást nem találtunk egyelőre, de majd meglátjuk a következő, az elkövetkezendő hetek során, hogy mi történik az 50 millióval 2018 és 2020 között. Azt is szeretném tisztázni, hogy az 50 milliót kérték és megkapták az Erasmus Plus megerősítése érdekében. Tehát ez, hogyha esetleg kétséges lenne, oda kerül. Ez jól működik, mint program, és nem olyan ö, programokat akarunk támogatni, amelyek relatíve alacsony ö, siker ö, százaléka rendelkeznek. A bizottság megérti aggályókat. Igaz, hogy ö, három évre 97 millió került ki az Erasmus Plus-ból, hogy a szolidaritási testületet finanszírozzuk. A bizottsági javaslat ennek finanszírozására 341 millióról szólt de azonban ezt szélesebb kontextusban kell tekinteni. Az Erasmus Plus, amiből aztán a szolidaritási testület is kapott az önkéntesség miatt, de nyilván ez nem tudja megoldani így a fiatalok problémáját. Tehát a, ha, ha a fiatalokra koncentrálunk, a költségvetésen belül, az nagyon fontos. Az elképzelés az, hogy összesen 100 millió legyen 2020-ig, amely rendelkezésre áll a fiatalok számára, ez volt Juncker elnök elképzelése. Tehát, hogy egyetlen egy eszköz segítségével sokkal többet tudjunk adni. Tudják önök is, hogy az új pénzek 25%-a erre a tevékenységre fordítódott, hogy jelentősebben tudjuk finanszírozni a fiatalok programjait. Tehát értjük az aggodalmat, hogy most a fiataloktól úgy tűnik elvettük a pénzt, de ez nem így van, meg fogjuk erősíteni ezt a részt. Úgyhogy ezt a két dolgot szeretem volna tisztázni. Köszönöm. Köszönöm. Floor to Mr. Tuzsevski. Tuzsevski úrnak adom meg újra a szót a Morgan úr, és utána az előadó. De Tuzsevski úr kezd valóban. Igen. Mégiscsak aggaszt ez valamennyire amit hallottam. Az Európai Szolidaritási Testület nem 2018 szal zárul le, 2019-2020-ban folytatni kívánják a tevékenységüket. 52 millió 2018-ra, 70 millió 2019-re, és 2020-ra még több pénz. Vagyis ezt a finanszírozást növekedni látjuk a Creative Europe esetében 2018-ról is beszélnünk kell. Valószínűleg ez ugyanabból a forrásból táplálkozik. Szerintem ezt a dinamizmust nem szabad fenntartani, hogyha ez az Erasmus plusz kárára megy. Nem csak a következő évet szabad megnézni, ugyanis ez a dinamizmus megfigyelhető a hivatalos dokumentumokban is. És még valamit keményen harcoltunk éveken keresztül hogy ne legyen a kifizetésekkel késedelem az Erasmus Plus-ban. A következő perspektívában viszont azt látjuk, kitekintésben azt látjuk, hogy a tervek és a tényleges kifizetések között jelentős eltérés van. Vagyis konkrétan azt kérném, hogy ne csak az Erasmus Plus-nál nézzük meg a pénzeket a összességében, hanem a kifizetésekkel is foglalkozzunk. A következő évekre már ne tervezzünk be pénzügyi réseket, mert ez azért ösztöndiaknál drága lehet, Morgan úr. C'è qualcosa che non mi torna. Igen, van valami, amit azért nem értek a bizottsági álláspont kapcsán. Május 30-án született egy közlemény, amelynek értelmében a, a javaslat a költségvetésre úgy néz ki, mintha már felülvizsgálták volna a költségvetést. Tehát, én csak megállapítom azt, hogy az Erasmus Plus-ról kapcsolatban hiányzik 50 millió a költségvetés tervezetben Úgyhogy gyakorlatilag ez az eredmény. Május 30-án a közlemény az állt, hogy a 2018-as költségvetési javaslat úgy született meg, mintha már felülvizsgálták volna. Tehát hiányzik továbbra is az 50 millió. Akkor itt valami nem stimmel. Morten, or the Sajnos nincs mikrofon. Közvetlenül a bizottság felé irányult a kérdés válaszol. Köszönöm. Azt hiszem valami félreértés van. Amikor a költségvetés tervezet született, akkor az 50 milliót még nem utalták sehova, mert vártuk a választásokat az Egyesült Királyságban. Most, hogy végül is megszületett a döntés, születik egy, egy módosító levél, ami talán szeptemberben vagy októberben ö, kerül el a bizottságtól, és a különböző programokra fogja elosztani ezt a pénzt ö, a 2018-as költségvetés tervezetnek megfelelően. Hogy ezt másképp mondták, hát nagyon sajnálom, de ez volt az elképzelés. A 2017-es rész már kiosztásra került, a 2018-20-as időszakra szólóról még nem született döntés. Tehát most fogjuk hozzátenni ezt. De hát várjuk a hivatalos döntését a tanácsnak erről. Köszönöm. Okay, then we will hope that this... Jó. Akkor bízunk abban, hogy sikeresek leszünk, hogy ez így működni fog a vita után és miután elfogadták a több és pénzügyi keret felülvizsgálatát, átdolgozását, akkor a pénzt tényleg fel lehet használni. Morten, visszaadom a szót. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ez a vita éppen azt illusztrálja, hogy bizonyos kérdéseket még kezelni kell, meg kell beszélni Előadóként el tudom mondani, hogy néhány alkalomra még szükség lesz, hogy beszéljünk a bizottsággal tisztázzuk a kérdéseket. Remélem, hogy ezeket kezelni tudjuk, tisztázni tudjuk a félreértéseket. Úgy tűnik, hogy van mit megbeszélnünk. Természetesen Bízom abban, hogy a kollégák módosítói tartalmazzák ezeket a kérdéseket, és ezzel egyértelmű üzenetet küldünk arra vonatkozóan, hogy mit akarunk a költségvetésben. El kell, hogy mondjam, hogy a kommentárok a mai napon világos támogatást jelentenek az irányvonalamra. Én ezt úgy értelmezem, hogy egyértelművé tettük, hogy mit akarunk úgy gondolom, hogy össze kell fognunk, együtt kell működnünk, és ilyen módon kívánom folytatni, hogy van egy közös alap, ami alapján haladunk, és akkor gyorsan is haladunk. Majd szerintem várom a módosítókat, és nyilvánvalóan később meglátjuk az eredményeket. Remélem sikeresek leszünk. Köszönöm szépen. Emlékeztetni szeretnék még egyszer a módosítók határidő. 6 óra, június 26-a hétfő. A napi rendünk utolsó pontja, a 11. pont következik, németről folytatom. Egy véleménytervezetről van szó az MP saját kezdeményezésű jelentéséről, a fogyatékkel élő emberekre vonatkozó stratégia. Julie Ward, az előadónk 2017. februárjában az Európai Bizottság időközi jelentést készített a fogyatékkal élő emberek 2010-2020-as időszakra vonatkozó stratégiája. Ez egy ENC egyezmény végrehajtása az Európai Unión belül, tehát az első rangú cél megfelelő intézkedéseket kell hozni bizonyos területeken, ide tartozik a képzés és a szakképzés is, az értékes, az élethasználat tartó tanulás a, a fogyatékkal élők számára is lehetővé kívánja tenni, hogy korlátozásmentesen élhessék az életüket, és vehessenek részt a közösségi életben. Az Erasmus Plus mindenképpen hozzájárulhat ehhez, mert a fogyatokkal élő egyetemi hallgatók számára teszi lehetővé az intenzívebb tanulást. Julie Ward foglalkozott ezzel a témával a véleménytervezet keretében, és elmondja, hogy mit sikerült elérni a stratégia kialakítása során, és hol lát további potenciált. Mielőtt Julie-nak szót adok, felhívom a figyelmet, hogy a módosítók határideje június 29-e 14 óra, és kérem még, hogy a szavazás, amely szeptember 28-án lett volna, október 10-én lesz az új változat szerint. Julie, neked adom meg a szót. Uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örültem, hogy én kaptam meg ezt a dossziét, mert régóta nevezhetem magamat fogyatékosságügyi témában bajnoknak, és a saját országomban is hangsúlyoztam ennek a témakörnek a fontosságát a képzés és a fogyatékosság összekapcsolásával. Az, hogy ez a stratégia hogyan is nézne ki, tekintettel a saját életégességünkre. Nyilván ennél fogva sok témát is kellene értenünk, viszont ugye korlátozott, hogy milyen hosszú lehet a jelentés, ezért például a hozzáférhetőségi követelményekre koncentráltam, aztán a fiatalok, főleg a fiatal fogyatékosok, fogyatékossággal élőknek a nehézségeire ige, igyekszem korlátozni, illetve az, hogy hogyan tudjuk hozzásegíteni a képzéshez, a képzéshez és a foglalkoztatáshoz. A digitális szakadék, az állampolgársági aspektus is nagyon fontos. A tervezet már a jó megöl, civil társadalmokkal a jó együttműködésnek az eredménye. Itt részt vettek természetesen maguk az érintettek is. Az Európai Fogyatékosságügyi Fórum, illetve ügynökség, amely az inkluzív oktatást tűzte zászlájára is jelen voltak, a digitális témát is napirendre tűztük, és a múlt év során számos kollégával, szakértővel is találkoztam, akik fogyatékossággal élőkkel dolgoznak együtt. A módosítások és nagyon szoros együttműködésben a shadow tovább tudjuk fejleszteni ezt a tervezetet, az elmondott pontokban nyilván előrelépésre számítok. A civil életben is javítani kell az érintettek jelentés lehetőségeit. A fogyatékossággal élők eddig nem kaptak lehetőséget arra, hogy részt vehessenek egy demokratikus folyamatban. Ezek az én tapasztalataim és nem is kaptak elegendő finanszírozást a helyi önkormányzatoktól, pedig hát ez az aspektus a demokratikus részvétel biztosítása nagyon fontos. A vonatkozó intergroup, amelynek én is tagja vagyok, és az UN HCDP képviselőit és a parlament képviselőit is arra készítettem, hogy hozzunk létre kapcsolatot ebben a témakörben. A kollégákat, akik részt kívánnak venni a munkában, különböző ötletekkel, elgondolásokkal, csak visszatni tudom, hogy osszák meg velem a, ezeket. Köszönöm szépen, most pedig az anyék jelentéstevőknek adnék szót, de egyetlen egy kollega van itt, meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen. Szeretnék julie köszönetet mondani a sok munkáért, a orientációért és köszönetet mondnak ezzel egyet is tudok érteni. Szilvia Costa is bevezette már ezt a témát, és tudjuk, hogy a modernizációval, különös tekintettel ugye az oktatási rendszerre, a digitális világra, foglalkoztunk már, és hát nincs más választásunk, mint a hozzáférést biztosítani. Az új technológiával olyan eszközök birtokába kerültünk, hogy rengeteg embert tudunk megszólítani, akiket közel, korábban nem tudtunk, mert nem volt lehetőség, hogy részt vegyenek a, a civil életben, ahogyan ez el is hangzott. Politikai vitákban sem vehettek részt korábban. Azt gondolom, hogy a politikának ez egy nagyon fontos feladata, mert a piac önmagában ezt nem fogja lehetővé tenni. És hát ott vannak azok a különleges technológiai eszközök a hátrányos helyzetűeknek a, integrálására. Ez viszont önmagában nem elegendő. Mindenki tudja, hogy az oktatásügyi politikában korlátozásokat eszközölnek a finanszírozásban, a költségvetésben, sokaknak az ellenállásán is elbukik a, az integrálás, és hát nyilván tényleg magas költségekről van szó, de ezeket főleg a gazdasági hozadékkal összevetve szemlélni, azt gondolom, hogy ezek viselhető költségek lennének. Az oktatás és a kultúra területét modernizálni kell Európában, az irányelvet a hozzáférésre vonatkozóan egyszerűen ki kell vezetni a zsákutcából. Egyetem megjegyzésem van itt a szöveggel kapcsolatban, mely szöveget egyébként tényleg tökéletesnek tartom, hisz, és tényleg nincs is tér arra, hogy elegendő szószám, hogy itt mindent leírjunk de a kérésem, kérdésem az, hogy esetleg még egy fontos aspektust belevegyünk a fogyatékossággal élők szemszögéből. Itt a migránsokra gondolok, vagy bevándorlási háttérrel rendelkezőknek a hátrányos helyzetéről, mert ezeket nem vettük figyelembe. Nem tudom, Szilvia, szót kér? Köszönöm szépen. Köszönet Julinak a jelentés elkészítéséért, a hozzáértéséért a felvetett témákért. Én úgy gondolom, ahogy ezt már korábban ő is elmondta, azon fontos érvek kapcsán, amivel foglalkozni kell itt a jelentésben, kiindulva abból, amit még inkább ki kéne emelni, a jogokra gondolok itt, nem a lehetőségekre, a fogyatékossággal élők vonatkozásában, hogy mindenki iskolába járhasson. Hogy ez mindenki számára rendelkezésre álljon, a támogatottság szempontjából, a különleges végigkísérés szempontjából. Tehát ez nagyon fontos minden, mindez, nem csak az ügynökség szintjén, hanem olyan szövetségek vonatkozásában is, amelyek olyan tapasztalatokkal rendelkeznek, hogy az iskolákban, nagyon sok olyan iskola van még Európában, ahol különbséget tesznek az emberek között. Aztán Nagyon fontos az, hogy ugye van az az, az, az időszak, amikor a fogyatékossággal élők kötelesek kötelezően iskolába járni, és aztán felmerül a kérdés, hogy utána hogyan tovább. Tehát különböző ö, módon kellene őket utána segíteni, ö, technológiai szinten, egyéb szinteken, hogy a, kiegészüljenek azok a fogyatékosságok, amelyek miatt nem igazán tudnak száz százalékban úgy integrálódni, például a munkaerőpiacon, mint a többiek. A kultúrához való hozzáférés szempontjából nagyon fontos, hogy ne csak szemlélői legyenek például a színházban az előadásoknak, hanem ők maguk is részesei lehessenek például egy előadásnak aztán az állampolgárság kérdése, ez is nagyon fontos. Az ENSZ egyezmény 20. évfordulója alkalmából hívnám fel a figyelmet erre. Franca Falcucci 1977-ben nyitotta meg az első iskolákat a fogyatékossággal élő gyerekek számára. 40 éve tehát azt gondolom, hogy egy nagyon bátor nő volt az, aki ezt a hatalmas harcot megvívta. Köszönöm. Give the floor to Mrs. Sorlova, who's represent... Sorlova asszonynak adok szót, aki a szakbizottságunkat képviseli CRPD-ben. Parancsoljunk. Dejce za návrh našeho stanoviska. Uh, Köszönöm szépen. Köszönetet mondok én is az előadónak a tervezet elkészítéséért. Én látom, hogy az felelősség átkerül az Európai Unió szintjére esetenként, és a tagállamok feladnak ilyeneket. Egy európai találkozón jártam, ahol a nagyot hallók találkoztak, és ők jónak tartották, hogy európai szintre kelt a kérdés, mert az Európai Parlament mindenek előtt a Kulturális Bizottság kiállt mellettük az audiovizuális szolgáltatások területén is képviseltük az érdekeiket. Nagyon jól tudják ezek a szervezetek, hogy az EU a javukat akarja, és támogatja őket. Segíteni tudjuk képviselni az érdekeiket. Egyébként a saját hazámban, Csehországban is az a tapasztalatom, hogy bíznak az EU-ban. Én azt javasolnám, hogy európai szinten se adjuk fel a konkrét támogatást, mint Julie Ward is elmondta, az Erasmus plusz, igen, csak fontos, és beszélnünk kell a nemzeti szövetségekkel és társaságokkal, és segíteni kell őket az érdekek képviseletében. Köszönöm. Köszönöm. Az Európai Bizottsághoz fordulok. Van-e valaki, aki szót kér? Thank you very much, sir. Um, so just, uh... Köszönöm szépen. Egy rövid bevezetőt, hogy mondjak, februárban a bizottság egy előrehaladási jelentést adott közre az fogyatékossági stratégia végrehajtásának témájában. Ez reflektálja az előrelépéseket 2016-ig. A stratégia, ahogyan ez el is hangzott, 2020-ig tart, tehát a célkitűzések még megmaradnak, és természetesen folytatni fogjuk a végrehajtást. Ugyanakkor már 2017-ben járunk, úgyhogy ez egy jó lehetőség, hogy valóban reflektáljunk arra is, hogy 2020-at követően mi következik majd. Ebben a kontextusban az Európai Parlament meglátásai nagyon lényegesek, és természetesen konzultálni fogjuk magukat az érintett fogyatékossággal érőket is, és az ő szervezeteiket is, annak érdekében, hogy aktívan bevonjuk őket a párbeszédbe, és elő tudjunk állni 2021-re egy új stratégiával. Az önök szakbizottságát illetően, illetve a kultúra és a szoktatás területét illetően vannak előrelépések, Azonban van még sok teendő is, persze. Úgyhogy üdvözöljük az önök felvetéseiket, hogy hogyan lehetne az integrált oktatás terén, illetve a foglalkoztatás terén még nagyobb előrelépéseket kieszközölni. A képviselőket is szeretnénk a jelenlegi zajló tárgyalásokra bevonni, akár itt a marakesi szerződésre is utalhatnék. Aztán a hozzáférhetőségi dossziét, illetően a marakesi szerződésnek a kiegészítését kiegészítéseként is tekinthetjük azt, hogy ugye most már a, a nyomtatott könyveket is hozzáférhetővé kell tenni a fogyatékossággal élők számára és ahogyan mondtam, várjuk mindenkinek a hozzászólásait, hogy a 2020-as időszakot követően is jó stratégiánk legyen. Elnök, köszönjük szépen. Most pedig Julie-tól kérdezem, hogy szeretne még egyszer szólni. Igen, köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy a javaslatok is nagyon jók. Amiről most hallottuk, hogy egy emberi jogi kontextusba helyezzük ezt a témakört, egy nagyon fontos megjegyzés volt. Nagyon sokszor egyszerűen egyértelműnek gondoljuk a, az ügyeket, a dolgokat pedig nem azok. A fogyatékosság egyébként nagyon sok formát ölthet, nagyon sok fogyatékosság nem látható, rejtett, és emlékeztetni kell a közösségeinket, a kormányainkat, a társainkat, hogy a fogyatékosság olyan, hogy bármelyikünkkel előfordulhat. Nem csak másokat érint. Ez egy állapot, egy humán állapot, amely a társadalom bizonyos százalékát érinti. És ahogyan egyre idősödünk, lesznek az öregséggel, az öregedéssel járó fogyatékosságaink. Azaz, ez nem csak, nem csak olyanokat érint ez majd, akik nem az emberi társadalomnak a tagjai, hanem bármelyikünket egy későbbi időszakban. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos fejben tartani. Nagyon proaktívnak és nagyszerűnek tartom a kampányt, a Nothing About Us Without Us címmel, nélkülünk semmit nem mondjanak rólunk körülbelül. Azaz, a fogyatékossággal élők közösségének a meghallgatása és bevonása nélkül ne tegyünk semmit. A migrációval, a bevándorlással kapcsolatos megjegyzés itt a kollégám részéről nagyon fontos volt, mert Kaléban emlékszem a e, menekült táborban volt egy fiatalember, aki szeretett volna velem kommunikálni, de aztán rájöttem, hogy e, túl azon, hogy ő menekült volt, aki egy adhok táborban került elhelyezésre, süket volt. Nem tudott kommunikálni. Egyébként afgán volt. Tehát sokszoros fogyaszt, fogyatékossága volt, és nagyon sok ö, kihívással kellett megküzdeni az, ahhoz, hogy egyáltalán kommunikálhasson, miközben a kampány részévé kívánt volna válni. És ez óriási nehézséget jelent eh, a migráns hátterű fogyatékossággal élők számára. De köszönöm szépen az együttműködést. Elnök, köszönöm szépen, Julie. Valóban nagyon fontos, hogy empátiával tekintsük erre a kérdésre, mert a fogyatékosság nagyon sokszor az életünk része vagy legalábbis tudatában vagyunk annak, hogy része lehet, részévé válhat, és ahogyan öregszünk, egyre inkább van esélyre, hogy előfordul de most a különböző perspektíváknak a ö, csatornázásáról hallottunk, és ez nagyon fontos. Még egyszer mondanám, június 29-a módosítók benyújtásának határideje, most pedig meg kell kérdezem, hogy van-e bármi más a napi rendünkön, vagy egyebek alatt megemlítendő. Egy megjegyzésem van, politikai empátiával összefüggő kérdését. A Refugee Day kapcsán van egy arany konténer kint az Esplanádon, és így globális szinten lehetőséget kívánunk biztosítani, hogy a különböző helyzetben lévő bizonyos országokból származó migránsokkal, menekültekkel beszéltünk. Bogdán Bente, Szilvia Kosta és egyéb kollégák jelezték, hogy átmegyünk oda a és akinek van ideje, az jöjjön velünk, mert azt gondolom, hogy ez egy jó alkalom arra, hogy felvegyük a kapcsolat és beszéljünk velük, mármint a menekültekkel. Június 29-én 9-12.30-ig lesz a következő ülésünk, most pedig Szilviának adok még szót. Multi complimenti per questa iniziativa. Gratulálok ehhez a kezdeményezéshez. Csak emlékeztetném a kollégákat, mert 29-e előtt nem találkozunk. 28-án van egy kezdeményezés, amelyet egyes olasz és európai közösségek képviselnek. Siennában van egy gyönyörű kis közösség, ahol a menekülteket fogadják, illetve a kiskorúakat, akik kísérő nélkül jönnek. Úgyhogy megragadnám a, az alkalmat, hogy meghívjak mindenkit, pontosan azért, mert az előbb hallott kezdeményezéshez csatlakoznánk. Köszönöm szépen, köszönet a tolmácsoknak, lezárom az ülést, kellemes napot mindenkinek!